Voilà, merci, euh, merci à tout le monde d'être là. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Akkor a zárt ajtók mögötti ülés után folytassuk a munkát. Ugye megvitattuk a Kambodzsával kapcsolatos állásfoglalást, és most pedig, ugye mivel sürgősségi állásfoglalásról volt szó, emlékeztetek mindenkit arra, hogy ugye múlt héten vitattuk ezt meg és fogadtuk el Fehér Oroszországról, a Fülöp-szigetekről, illetve Gázáról, a gázai jövezetről egy sürgősségi állásfoglalást is. Arra és emlékeztetek mindenkit, hogy holnap ugyanebben a teremben eszmecsere lesz az emberi jogok helyzetéről a gázai jövezetben a palesztin delegációval, tehát nem az Izrael fenntartott kapcsolatokért felelős delegációval, hanem a palesztin kapcsolatokért felelős delegációval lesz ez az eszmecsere holnap délután ugyanitt. És még egy bejelentésem van, amit nagy sajnálattal kell, hogy megtegyek, mert megint megpróbáltunk egy delegációt küldeni Bahreinbe május 6-tól 8-áig, de sajnos április 23-án levelet kaptunk a Bahreini nagykövettől Brüsszelben, aki tájékoztatott bennünket arról, hogy sajnos a delegációt nem tudják fogadni Bahreinben, és idézem, a levelet, amelyet elküldtek nekünk, időbeli korlátozások miatt, illetve amiatt, hogy magas szintű kapcsolatokkal sikeres látogatást nehéz megoldani. Ez most már nem az első alkalom, hogy blokkolják a látogatásunkat, igazából nem, valószínűleg nem tudják velünk megvitatni, nem hajlandóak megvitatni az emberi jogi kérdéseket. Nagyon őszinték lesz, őszinte leszek, az arab félszigettel kapcsolatos látogatásra megvolt a megállapodás, de Ariki asszony úgy döntött, hogy elhalasztja ezt az utat, és közben ugye van barátság, a barátok köreit a parlamentben, ugyanerre az időszakra szerveztek látogatást, ennek a csoportnak a vezetője szintén megállapodott, hogy jó, hát akkor ezt a látogatást is elhalasztják, hogy ne legyen kavarodás a mi delegációnk, illetve az övéké között, és akkor miután mi ezt mind tisztáztuk, és a mi delegációnk utazott volna, a bahrenyiek nemet mondtak. Úgyhogy ez így elég problémás, ráadásul Bahrein olyan ország, amelyel kapcsolatban sok uh, gond van, sok aggály, többször beszéltünk a sürgősségek uh, kapcsán erről az országról, tehát egy látogatás valóban lehetővé tette volna, hogy a helyszínen vizsgáljuk a helyzetet. Hát nem tudom, hogy a harmadik elutasítás után most már mennyit tudnak még felhalmozni. És még egy uh, elnöki közleményem van, Iránnal kapcsolatos ez. Ez alkalommal szintén szomorú hírről kell beszámolnom arról, hogy 12 személyt halára ítéltek, és őket már átszállították a Karadzsi börtönbe, hogy a kivégzésüket előkészítsék. Olyan híreket kaptunk, hogy ezeket, a halálos ítéleteket rövid időn belül végrehajtják. A múlt héten már legalább 15 kivégzést hajtottak végre Iránban, és ugye hát mindannyian a halálbüntetést ellenezzük, és ezt az üzenetet kell újra eh, kiemelni, aláhúzni, újra hangoztatni, és ugye nemrégiben látogattunk el a külügyi bizottságban dolgozó kollégákkal Iránba, és úgy látszik, hogy az üzenetünket nem hallották meg az iráni felek. Továbbra is folytatni fogjuk a munkánkat azonban, és az iráni hatóságokat arra hívjuk fel, hogy hagyjanak fel ezekkel az ítéletekkel, vagy ha ilyen ítéletek születtek, akkor ne hagyják végre a kivégzéseket. Tudom, hogy nagyon nehéz itt eredményt elérni ebben a témában. Hát talán Tajani úr írhatna. Tajani úr írhatna levelet az iráni hatóságoknak, és emlékeztethetné őket erről, tehát erre, Ugye a nukleáris ügyekkel kapcsolatos megállapodás az egy oldal, egy lépés a mi oldalunkról, hát akkor mi is várunk az iráni féltől egy másik lépést, hogy legyenek szívesek a halálbüntetést felfüggeszteni. Még az elnöki közlemények között említem azt is, hogy szintén nagyon nagy szomorúsággal értesültünk arról, hogy legalább négy személy, és közöttünk van két krími tatár, Színferopolban életét vesztette, legalábbis ezt a négy holtestet találták meg Színferopolban. A független sajtó írt erről, több független forrás ezt megerősítette, hogy ezeket a embereket halottan találták. A krími emberi jogi csoport például az egyikük, a CHRG, vannak olyan hírek, híresztelések, hogy ezek az emberek öngyilkosok lettek, de hát ez teljesen hiteltelen, ezt mindenki tudja, és azt is tudják, ugye többször beszéltünk a krimi félsziget helyzetéről az orosz megszállás után, és ugye mindenki tudja, hogy mi a helyzet. Legalább egy részleges vizsgálatot el kellene, hogy végezzenek, hogy feltárják ezt az esetet. Emellett még rengeteg más probléma van. Ugye Nicaraguával kapcsolatban gondolom látták, hogy a főképviselő asszony milyen nyilatkozatot tett, de hát sorolhatnám a végtelenségig, viszont muszáj, hogy abba hagyjuk ezt a felsorolást, mert a napirendünket folytatni kellene. A négyes napirendi pontunkra kell, hogy rátérjünk. Nagy szeretettel köszöntöm a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnökét, Bent Langét, aki azért jött el hozzánk, hogy beszámoljon az INTA legutóbbi perui és kolumbiai küldöttségi látogatásáról nagyon fontos. Ez a bizottság február 12 14-én jártak Perúban, illetve Kolumbiában, és a kollégáinkat fogadta a kolumbiai és a perui elnök is, Bogotában és Limában jártak tehát, és ezért át is adom Bent Langének a szót, hogy beszámoljon nekünk arról, hogy ez a látogatás hogyan sikerült, ugye azt legyen szíves térjen ki az emberi jogi kontextusra is, kérem. És körülbelül egy 10 percre megadom önnek a szót, és utána biztos vagyok benne, hogy lesz eszmecsere itt a képviselő kollégákkal. Yeah, uh, eh, thanks for inviting me, and um, perhaps I will switch. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, most pedig németül fogom tovább folytatni. Először is szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért az előkészítő szakaszban, amikor előkészítettük ezt a kiküldetést. Jó volt az együttműködésünk, és mint ahogy elmondtad, a kolumbiai és perui kiküldetés nagyon magas szinten zajlott. Lehetőségünk volt ugyanis a két elnökkel beszélni, sok miniszterrel beszéltünk, civil szervezetek képviselőivel. Így sikerült átfogó képet kapnunk a helyzetről. És a kormánynak egyik másik dolgot el tudtuk mondani, világosá tudtuk tenni számukra a véleményünket. A két országot kicsit elkülöníteném egymástól, először Kolumbiáról fogok beszélni. A delegációnknak a leghosszabb ülése a civil társadalom képviselőivel volt. Szakszervezetek, ténytenkek és az őshonos lakosság képviselőivel találkoztunk. Mélyreható beszélgetést folytattunk, főleg arról, hogy hogyan zajlik a fenntarthatósági fejezet végrehajtása, a munkavállalói jogok, valamint a környezetvédelmi normák végrehajtása a megállapodásból. És megbeszéltük a munkavállalói jogok és emberi jogok helyzetét is Kolumbiában. Néhány tényt megemlítettek ennek kapcsán. Először is. A kereskedelmi megállapodásban szerepel az a követelmény, hogy a társadalmat, a civil társadalmat a megállapodás végrehajtásába be kell vonni. Kolumbiában volt egy próbálkozás arra, hogy a meglévő szervezeti struktúrák maradjanak, de ez nem igazán hasznos. Kevés az átláthatóság és kevés a befolyásolási lehetőség is. Azt mondtuk, hogy egy független új szervezetre lesz szükség, egy belföldi tanácsadói csoportra, amely független a kormánytól, és ez kísérne végig a végrehajtást, ezzel lehetne erőteljesebben nyitni a civil társadalom érdekei felé, ez lehetővé tenni, és ez fontos lépés előre. De meg kellett állapítanunk azt, hogy mint korábban, most is létezik egy nagy probléma, az emberi és munkavállalói jogok garantálásával kapcsolatos ez a nagy probléma. Ez továbbra is létezik, bár nem akkora mértékű, mint korábban, de a környezet és a munkavállalói jogok ellen vannak támadások, az aktivisták ellen vannak támadások, szakszervezeti tagokat ölnek meg. Így a kormányal való konzultációra nagyon is szükség van azért, hogy ezeket a, az áldatlan állapotokat felszámoljuk. És ezt mi támogatjuk is, támogattuk is erőteljesen. Ami pedig a munkavállalói jogokat illeti, továbbra is fennáll az a probléma, hogy van egy informális ágazat Kolumbiában. Korábban elhangzottak bizonyos érvek, a munkavállalói kapcsolatok formalizálására az ezzel kapcsolatos követelések egy része megvalósult. Azok a vállalatok, amelyek exportálnak nyersanyagot, vagy növényeket, virágokat, ott tisztázták a munkaszerződések kérdését, és vannak tárgyalások is, melyeket lefolytattak a szakszervezetekkel. Viszont az úgynevezett kollektívák, amelyeket a vállalatok szerveznek meg annak érdekében, hogy kizárják a szakszervezeteket, továbbra is léteznek. Ezekkel kapcsolatban a kormány Egyébként ezek kolumbiai törvények szerint sem elfogadhatóak, tehát a kormánynak el kell járniuk ezekkel szemben. Ami pedig az úti tervünk végrehajtását illeti, 2012-ben döntöttünk erről, és beszéltünk erről, főleg arról a kérdésről, hogy mi a helyzet a munkafelügyelőkkel, és hogy mi a helyzet a vállalatokon belül a munkaügyi ellenőrzésekkel, ezek gyakoriságával, Ilyen tekintetben továbbra is nagy problémák léteznek, van hiátus. Ahhoz képest, hogy mi mit kértünk annak idején, és hogy most mi a gyakorlat. Továbbá találkoztunk az őshonos lakosság képviselőivel is, és a ö, föld, ki, föld kisajátításának a problémáját is megbeszéltük. Az illegális bányászat jelenti ilyen tekintetben a nagy gondot. Úti tervünkben, vagy ennek révén sikerült bizonyos eredményeket elérni, de azért mindent összevetve az ezzel kapcsolatos szabályokat nem hajtották végre megfelelően, teljes körülön. A nők helyzete Kolumbiában nem úgy néz ki, hogy azt mondanánk, hogy a pohár több mint félig tele van főleg vidéki területeken nagy az erőszak, a kizsákmányolás, és a nőket társadalmilag ki is rekezték. Ezért további párbeszédre van szükségünk Kolumbiával ebben a témában. Erre a pontra hangsúlyt kell helyeznünk, amikor velük tárgyalunk. A munkafelügyelő kérdését már megemlítettem. Sikerült 400-ról felemelni a munkafelügyelők számát ezerre, a kérésünk következtében ezt megvalósították, de azért a végrehajtás továbbra is nehézkes. Ha egy munkafelügyelő megállapítja, hogy az adott vállalatban nem tartják tiszteletben a munkavállalói jogokat, a bírságok nem elegendőek, nem bírságolnak elégszer, és egész egyszerűen csak megúszhatják a vállalatok bizonyos esetekben az egészet. Beszéltünk a munkaügyi minisztériummal, beszéltünk Santos elnökkel is, beszéltünk a társulási szabadságról, a kollektív tárgyalások szabadságáról a nők helyzetéről és az őshonos lakosság helyzetéről, és elmondtuk, nagyon világosan elmondtuk, hogy mit, mit gondolunk a helyzetről. Elmondtuk, hogy ha továbbra is maradnak a kereskedelmi kapcsolatok, akkor ilyen tekintetben ezeken a pontokon javítaniuk kell a helyzeten. És akkor most nézzük Perút. Találkoztunk Perú volt elnökével, találkoztunk a külügyminiszterrel, a kereskedelmi miniszterrel, az iparügyi miniszterrel és még másokkal is. Természetesen a civil társadalom képviselőivel is beszélgettünk. Peruban a kormánya való párbeszéd mértéke még kisebb, mint Kolumbiában. Ez a tény sok területen szembeötlő volt a számunkra. Peruban nincs független végrehajtási struktúra a kereskedelmi megállapodás végrehajtására. A nemzeti mechanizmusokban zajlik a végrehajtás, de ezek alig üléseznek, és nincs is igazán befolyásuk. Ez egy üres járat. A jövőben csak úgy kell, úgy lehet majd kereskedelmi megállapodást megkötnünk, hogy kikötjük azt is, hogy létezzen független résztvevői struktúra. Ezt ki kell kötnünk előre. És ezt biztosítania is kell a másik félnek. Így aztán nem meglepő az, hogy 2017 novemberében a civil társadalmi szervezetek képviselőinek széles körű koalíciója egy nyilatkozatot adott közre, azt mondják ebben a nyilatkozatban, hogy Peru a kereskedelmi megállapodás feltételeit nem tartja be. Mindenképpen felelősségre kell vennünk, vonnunk a perui kormányt, és meg kell mondanunk azt, hogy a megállapodást felfüggeszthetjük, ha nem tesznek eleget a követelményeknek. Egyelőre Peru nagyon is hasznot húz a kereskedelmi megállapodásból. De ha ez így van, akkor gondoskodni kell arról is, hogy a kereskedelmi kapcsolat előnyei a helyszínen élő emberek előnyeivé váljanak, az ő javukra szolgáljon ez. Meg kell állapítanunk azt, hogy a kereskedelmi kapcsolattal, a kormányjal való kapcsolat is lehetségesé válik. Ez fontos. Annak idején a 2012-es állásfoglalásunkban világosá tettük azt, hogy parlamentként a megállapodás végrehajtását hangsúlyos pontnak tekintjük. Meg vagyok győződve arról, hogy itt a tevékenységünk még nem fejeződött be, ez pusztán a kezdet, hiszen ellenőriznünk kell, és gondoskodnunk kell arról, hogy folyamatos legyen a párbeszéd. Javítani kell ezen a párbeszéden. Mindent összefoglalva elmondható az, hogy bizonyos lép, előrelépés zajlott különböző pontokon, de ezek még nem érték el a megfelelő szintet, ez nem elegendő. A 2012-es cselekvési tervünket kell figyelme vennünk, amit ott kértünk, azt még nem hajtották teljes mértékben végre. És éppen ezért az Európai Bizottság felelősségét is követelnünk kell. Mi megtettük azt, ami a mi kötelességünk, de az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság nem tanúsít olyan kötelezettséget, olyan elhivatottságot, mint amilyet kellene a végrehajtással szemben. Ezt vonnám le következtetésképpen is. Peru esetében pedig, még egyszer elmondom, hogy azonnal egy független testületre lenne szükségünk, amely a végrehajtási folyamatot végigkíséri és független nül jár el a jelenlegi kormánytól. Gazdaságilag a termelés diversifikálódott mind a két országban, és ez új munkahelyeket is teremtett. Az export ágazatban sikerült formalizálni is a munkakapcsolatokat, de ez még nem elegendő. Ha van egy olyan gyárunk, ahol exportálnak, és ahol a munkakörülmények javultak, az jó, de ha közben van egy másik gyár, amelyet Európa nem figyel meg, mert nem exportálnak, és ott ezért rosszak a munkakörülmények, az nem fogadható el. Így mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy a megfelelő munkakörülményeket mindenhol biztosítsák. A kis és középvállalatok nyilván hasznot húzhatnak a kereskedelmi megállapodásból, ez erősíti őket, de lényeg az, hogy eleget tegyenek az emberi jogoknak és a munkavállalói jogoknak a vállalkozók. Ilyen értelemben tehát elég vegyes képet kapott a helyzetről delegációnk. Vannak olyan esetek, amikor gazdaságilag és az emberjogi és munkavállalói jogok szempontjából is megállapíthatjuk, hogy javult a helyzet, de azért ilyen tekintetben még nagyon sok minden kell tennünk, és a parlamentnek tennie kell úgy, hogy odafigyel az Európai Bizottságra, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság aknázza ki jobban lehetőségeit, most mostáig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégának ezt az előadást. Barbara Lokbirel az egyetlen, aki szót kért ebben a vitában. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Lange úrnak is a briefinget. Szeretnék néhány dologra rákérdezni. Kolumbia esetében örvendetes az, hogy a nem éllovas Kolumbia szakszervezeti tagok leülésében, de azért mégiscsak előfordulnak gyilkosságok, és ez is súlyos. De nem értettem valamit. Említett egy roadmap-et és említette azt, hogy a szakszervezeteket, szakszervezeti tagokat jobban lehetne ezáltal védeni. De kérdezném, hogy hogyan biztosíthatnánk azt, hogy ezt végrehajtsák. Továbbá, Kolumbiában zajlik egy vita a munkahelyek teremtésével kapcsolatban vajon további munkahelyeket teremte, és a szegényebb lakosokat is bevonja el az, jobb helyzetbe hozza el az, ha pálmaolajat állítanak elő nagyobb mennyiségben. Mind a két delegáció esetében, Peru és Kolumbia esetében is feltenném a kérdést. Az emberi jogi fókuszpontok odafigyelnek-e az emberi jogok biztosítására a tartományokban is, tehát nem csak a fővárosban? Köszönöm. Úgy látom, hogy többen nem jelentkeznek, és ráadásul a spanyolok nincsenek itt. Általában, hogyha Perúról, Kolumbiáról van szó, akkor sorban állnak a spanyolok a felszólalásra. Most nem, de hát nem baj. Most megadom a szót Lenge kollégának. Kérem, hogy válaszoljon Barbarának. Wir haben ja nicht Ott van még a partnerségi megállapodás, és abban van egy emberi jogi záradék az emberi jogok biztosítása mindenképpen szerves része a megállapodásnak. Van rendszer egyébként az aktivisták védelmére vonatkozóan, csak ezt jobban ki kellene aknázni, hiszen voltak támadások és gyilkosságok is. Még akkor is, ha sok pénzre van szüksége Kolumbiának ehhez, ennek a rendszernek a biztosításához azért ezt biztosítaniuk kell. Van emberjogi fókuszpont, kapcsolattartó pont az országban, és ennek révén vannak konkrét intézkedések is. A Santos kormány korábbi időszakában Garson alelnök az unió támogatásával folytatott ilyen emberi jogi párbeszédet, és a régiókban is voltak rendezvények. Azonban azt szeretném, ha az Európai Bizottság is jobban belefolyna ebbe. Nem csak a párbeszédre gondolok, hanem arra is, hogy konkrét lépéseket beszéljenek meg. kapacitásépítése van szükség. Kolumbia esetében például ott van egy szakszervezet intézet, amely megfigyeli a helyzetet, statisztikai adatokat gyűjt, a munkafelügyeti ellenőrzésekről is. Nagyon-nagyon fontos ez. Peru számára is fontos. Peru esetében nem beszélhetünk semmiféle független és megbízható szervezetről, mely ezekre a dolgokra odafigyelne. Tehát ilyen tekintetben egy kicsit többet is tehetnénk mi mostáig. A pálmaolaj kérdését Peruban megbeszéltük. Peru a következőképpen érvelt. A pálma olajat olyan területeken állítják elő, a, egyébként hegyvidéki területek ezek, ahol nem, ez a termelés nem teszi tönkre az esőerdőket, és ahol e, különben sem él senki. Ezt még meg kell vizsgálni. De azért ez más, mint Indonéziában. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy parlamentként a pálmaolajat a pálmaolaj esetében helyesen mondtuk azt, hogy a bioüzemanyagokban a pálmaolaj nem lehet komponens. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lange kolléga, ezt a tájékoztatást. Ez mind nagyon érdekes információ volt. Remélem, hogy majd máskor is találkozunk. Nézzük a következő napi rendi pontot, ami pedig egy meghallgatás az emberi jogokkal és a diszkriminatív jogszabályokkal kapcsolatosan nőkkel és lánygyermekekkel szemben, különösen a szexuális erőszak összefüggésében. Hosszú ez a cím, és hosszú és súlyos története van ennek a témának. Három külső szakértőt hívtunk meg, hogy ők beszámoljanak a helyzetről. Érkeznek? Igen. Paula Tavares asszony a világban képviseletében. A nemekkel kapcsolatos jogi kérdések szakértője a világbanknál, és társszerzője egy tanulmánynak, amelynek a címe globális és regionális trendek a nők jogi védelme tekintetében a családon belüli erőszakkal, illetve a szexuális zaklatással szemben. The other experts Yes. and uh, Dima Yared, sur le camp. Dima Yared. Voilà. Um, the second guest... A második vendégünk az ENSZ képviseletében van itt Dima Jared asszony. Ő arról beszél, hogy mit tartalmaz a nők elleni diszkriminációval kapcsolatos ENSZ egyezmény, illetve a harmadik vendégünk nem sokára megérkezik. Harmadik vendégünk tehát Jackie Hunt asszony, az Equality Now európai irodájának vezetője. Démájáredet már bemutattam. A nők elleni diszkrimináció megszüntetésével foglalkozó egyezményről beszél majd ő. Paula asszonya, kezdünk. And uh, we'll have an exchange after the... Tíz perce van az előadására, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és egy ilyen fontos kérdéskörben beszélhetek önökkel az emberi jogokkal és a nőket, lányokat érintő diszkrimináció, illetve a szexuális erőszak kérdése háttérként. Egy világban ki kezdeményezésnél dolgozom. Azt vizsgáljuk, hogy a jogszabályok milyen diszkriminációkt jelentenek a nőkkel szemben, különösen a gazdasági lehetőségeik tekintetében. A kutatás lényege az, hogy megmutassuk azokat az eseteket, amikor diszkriminációt szenvednek el a nők, és amikor nem élveznek egyenlő elbánást vagy elbírálást a férfiakkal. A legutóbbi jelentésünk március végén jelent meg, 189 gazdaságot vizsgáltunk. 2012-ben, amikor a nő gazdasági jogait vizsgáltuk, egy tanulmányt készítettünk a gazdasági és emberi jogok átfedéséről, és kiderült, hogy nagy az átfedés ezek között az ügyek között, de van egy kulcsfontosságú terület, amit még nem vizsgáltunk, a nők elleni erőszak ügye. A 2014-es jelentésben egy indikátort alkalmaztunk a nők elleni erőszak tekintetében, illetve vizsgáltuk azokat a törvényeket, amelyek az, a családon belül erőszakra, illetve a szexuális zaklatásra vonatkoznak. Ez a hét mutató a jogi egyenlőtlenség területén száz gazdasággal kezdtünk, és most elsősorban a, a gazdasági hatásokkal foglalkozunk, illetve a jogszabályok hiányával világszerte. Ezek a témák, gyermekházasság, családon belül erőszak, szexuális zaklatás, ami pedig magát a jelentést illeti, és az elemzést a mai témánkban. 141 országban végeztük el ezt a vizsgálatot, vizsgáltuk a trendeket a jogalkotásban, ahol a jog még mindig nem védi a nőket, ezeket a pontokat keresztük, illetve a jogszabályi hiányosságokat. A megalapításunk az, hogy bár van előrelépés a törvények elfogadásában, még mindig nagyon sok az olyan nő, aki nem élvez védelmet, pontosan a hiányosságok miatt. Fontos megállapítás, 45 gazdaságban nincsen törvény a családon belüli erőszakkal szemben, ez egy milliárd nőt jelent. Tudjuk, hogy milyen sokan szenvednek a párkapcsolati előszaktól, és eh, nagyon fontos lépés a jogszabályok elfogadása a nők védelmére. A közelkeleten, Afrikában eh, vannak nagy hiányosságok, de világszerte jellemző ez a specifikus védelmet illeti, megvizsgáltuk, hogy milyen visszaélésekről van szó, fizikai, szexuális, gazdasági visszaélések, és mivel nincsen védelem a szexuális és a gazdasági erőszak az, amivel nem foglalkozik sokszor a törvény. 4 milliárd ember ezzel nem kap védelmet, illetve 1 milliárd nő az, akit nem véd semmiféle törvény vagy jogszabály a szexuális erőszakkal szemben. Az EU-ban két országon, két országon kívül minden országban van jogszabály, és egyharmadukban van szexuális erőszakra vonatkozó gazdaság, kétharmadban nincsen jogszabály az a gazdasági kizsegmányolásra a házasságon belüli erőszak, szexuális erőszak eseteit is vizsgáljuk, ahol a nők nem tudnak panaszt tenni a férjükkel szemben szexuális erőszakért. Ezek olyan törvények, amelyek általában még a gyarmatidőkből származnak bizonyos országokban, de benne vannak a sok ország jogszabályai között. Vizsgáltuk a nők várható időtartamát, és hogy ezt hogyan befolyásolhatja a családon belüli erőszakkal kapcsolatos jogszabály, jog, ahol van védelem, ott a 65 feletti a várható élettartam. A munkahelyi szexuális zaklatás nagyon relevánt, a MeToo, releváns a MeToo mozgalom összefüggésében. Egyre nagyobb figyelem fordul erre a témára. Körülbelül 500 millió nőt nem véd semmiféle szabály ezzel az erőszaki, formával szemben. Nincs kihez forduljanak, nincs kitől védelmet kérjenek szexuális zaklatás esetén. Az oktatásban, a szexuális zaklatás, 125 országot vizsgáltunk, sok országban nincsen szabály arra, hogy megvédjék a lányokat a szexuális zaklatástól. Sok iskolában kimaradnak, sok országban kimaradnak az iskolából az zaklatott lányok, illetve a zaklatás áldozatául esett lányok. Aztán, hogy a, mik a kihatások ahol tiltják a szexuális zaklatást, ott gyakrabban vállalkoznak a nők vállalkozás vezetésére, tehát ez a lehetőségeiket közvetlenül javítja gazdasági szempontból. Aztán a gazdasági hatások vizsgálva a törvények bevezetésének hatását, hogy több lány járhasson iskolába, és védelmet élvezzenek az erőszakkal szemben, így több nő áll munkába, és ez javítja a termelékenységet és a GDP-t javítja. Megnéztük a reformterveket is, az elmúlt két évben kiderült, hogy 13 konkrét reformtörvény történt. Csádban például új büntetőtörvénykönyvet fogadtak el, amely ezeket az elkövetési formákat súlyosabb büntetéssel sújtja. Új törvényeket vezettek be más országokban is a családon belüli erőszakkal, illetve a szexuális zaklatással szemben. Ez mindenképpen pozitív, ez a trend. Az elmúlt négy évet tekintve, ezt vizsgálta az elemzésünk, a tanulmányunk, azt találtuk, hogy azoknak az országoknak a száma növekszik, ahol van törvény a szexuális erőszakról, illetve a családon belül erőszakról, 75, illetve 86 százalék most ez a mérték, de azért még mindig sok olyan nő van, aki nem élvez jogi védelmet, látható milliókban van kifejezve ez a szám. Növekszik a népesség, illetve a reformok üteme nem annyira gyors azért, mint ahogyan szeretnénk azt látni. Az általunk vizsgált területet áttekintve, vagyis a jogi védelmet, az a UN Women-nel és az OECD-vel közösen vizsgáltuk ezeket a jelenségeket, és a 2030-as napi rend megalkotásában is ők részt vettek. Itt láthatók az adataink, ezekből dolgoztunk. A törvények elérhetőek elemzésre, a globális trendekkel kapcsolatosan, már ami a családon belüli erőszakot, illetve a szexuális zaklatást illeti, de nagyon szívesen válaszolok a részletes kérdésekre. Köszönöm szépen, Tavares asszony. Most megadom a szót Déma Járed asszonynak, aki a nőkkel szembeni diszkrimináció megszüntetésével foglalkozó egyezményről fog nekünk beszélni. Körülbelül 10 percet tudok adni. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, Dima Jared vagyok, és az ENSZ emberi jogi hivatalában dolgozom eh, itt Európában, Brüsszelben. Én is köszönöm ezt a meghívást, hogy erről a fontos témáról szóljak néhány szót. Először az ENSZ egyezményről szólnék néhány szót, amely a nők elleni diszkrimináció valamennyi formájának megszüntetéséről szól és aztán a diszkriminatív jogszabályokról, a szexuális erőszakról. Tehát ez az egyezmény, amelyet másképpen SZIDO egyezménynek neveznek, a nemzetközi emberi jogi szerződések közül az egyik, kilenc ilyen van, és felsorolja a kötelezettségeit az egyezmény aláíróinak. 1981. szeptember 3-án lépett az életbe, és 189 fél fogadta ezt el, 99-en írták alá. Négy ENSZ tagállam nem ratifikálta, Irán, Szomália, Szudán és Tonga. Néhányan tudják, hogy az egyezmény végrehajtását figyelemmel kíséri a Szídó bizottság, amely 23 független szakértőből áll, nőjogi szakértőkről van szó. De ahogy hallottuk az előttem szóló előadásában, a nők jogainak védelme egyáltalán nem elégséges a világon. És ezen jogok védelmének az egyik akadálya az, hogy jelenleg 60 állam fogalmazott meg fenntartásokat az egyezménnyel kapcsolatban, ami korlátozza az egyezmény hatását rájuk. Például vannak olyanok, akik a sárja jog felsőbségét írják meg, fogalmazták meg, illetve 11 állam fenntartást fogalmazott meg a CEDA 2-es cikkével kapcsolatban, ami egy olyan követelmény, hogy az állami törvényeket, politikákat, intézményeket megvizsgálják a SZEDA végrehajtásának fényében. Aztán a 2-es és a 16-os cikke az egyezménynek lényegi egyezmény a CEDA bizottság szerint, és úgy gondolják, hogy a fenntartások mindegy, hogy azok nemzeti, hagyományos, vallásos vagy kulturális okokból fogalmazottak meg, nem kompatibilisek az egyezménnyel, és ezeket át kell tekinteni, módosítani vagy visszavonni voltak olyan államok, amelyek nem tudták elkötelezni magukat a nemzetiségre vagy a lakóhelyre vonatkozó rendelkezések mellett, ez a 9-es, illetve 15-ös cikk, mások pedig a 16-os cikkel kapcsolatban fogalmaztak meg fenntartás, amelyek a házasság és családi kapcsolatokkal foglalkoznak. Miután említettem ezeket a cikkeket, most rátérnék a diszkriminatív jogszabályokra, különösképpen a szexuális előszakra. A SZEDA bizottság szerint a diszkriminációba beletartozik a társadalmi nem alapú erőszak, más szóval az a fajta erőszak, amely a személy ellen irányul csak azért, mert nő, vagy pedig aránytalanul érinti ez az erőszak, és ezt az értelmezést az állami gyakorlat több mint 25 éve erősítette. És ennek eredménye 2017. júliusában az, hogy a bizottság elfogadta a 35. számú ajánlását a nők elleni nemi erőszakról, és legfontosabb, hogy kijelentette, hogy a nők elleni nemi erőszak tiltása az a nemzetközi jog elismert normája. Egyébként egy nemi alapú erőszak, nők elleni nemi alapú erőszakként fogalmazta meg a kínzást, és ide tartozik a nemi erőszak, a családon belüli erőszak, különösképpen akkor, hogyha magánszemélyek az elkövetők. Az egyezményt a megfelelő óvatos eljárás kötelezettsége is kíséri. Ez azt jelenti, hogy az államoknak pozitív kötelezettsége van a kínzás betilt, betiltására, illetve minden egyéb tisztességtelen bánásmód betiltására. Az államok a felelősek tehát azért, hogy ezen cselekmények elkövetőit megakadályozzák, szankcionálják, és hogy az áldozatokat megvédjék. Ezt egyébként kiemelték abban az ügyben, amelyet az Európai Emberi Jogi Bíróság tárgyalt, és a bíróság azt mondta, hogy az állam azon érve, mi szerint egy 14 éves kislány elleni nemi erőszak ügyet nem tárgyalt, megfelel a kínzás tilalma megszegésének. A körülményektől függően embertelen vagy nem humános bánásmódnak is tekinthető ez. A bizottság véleménye szerint nagyon gyakran a nemzeti jogszabályok nincsenek megfelelésben a nemzetközi jogszabályokkal, a nők elleni erőszak, a szexuális erőszakkal szemben és a fizikai, illetve a szexuális integritását a személynek sértik ezek a cselekmények. Túl magas a felmentések aránya. És az előttem szóló előadásából lehetett hallani, hogy a megelőzési, illetve az áldozatvédelmi rendszerek vagy nem léteznek, vagy nem felelnek meg, és az azt jelenti, hogy a nemi erőszakot, nemi alapú erőszakot nem jelentik be elég számban, újra és újra áldozatokká válnak az áldozatok. Mit lehet tenni, felmerül a kérdés. Az ENSZ, illetve emberi jogi szakértők továbbra is az ellen küzdenek, hogy a szexuális zaklatást, a nemi erőszakot és az egyéb nemi alapú bűncselekményeket megszüntessék. Több lépést lehet megtenni, megelőzés, védelem, a vizsgálatok lefolytatása és az elkövetők megbüntetése, adagyűjtés, monitorozás és természetesen a nemzetközi együttműködés. Szeretnék felsorolni néhány ajánlást részletesebben. A SZEDA bizottság azt ajánlja, hogy az államok bűncselekményként kezeljenek minden nemi alapú erőszakot, amelyet a nők elszenvednek, mindegy, hogy ez a fizikai, szexuális vagy pszichológiai integritásukat sérti-e. Garantálják azt, hogy megfelelő, arányos jogi szankciók léteznek az elkövetett cselekménnyel arányban lévőek garantálják azt, hogy a nemi alapú erőszak áldozatai túlélői védelemben részesüljenek, illetve megfelelő jogorvoslatot kapjanak. Vonjanak vissza minden diszkriminatív jogszabályt, amely tolerálja a nők elleni nemi erő, alapú erőszakot. És ez a diszkriminatív bizonyítékokra vonatkozó szabályokat is érinti. Vannak olyan eljárások, amelyek lehetővé teszik a nők fogvatartását az idézőjelben vett védelmük miatt. Az olyan szabályok és jogszabályokat is vonják vissza, amelyek enyhítő körülmények, kultúra, vallás miatt az úgynevezett tisztességbeni, becsületbeni bűncselekményekre vonatkozik ez. És nem menthetik fel az áldozatok, illetve túlélők családtagjait ebben az esetben. Az úgynevezett védő fogvatartást meg kell szüntetni, illetve a olyan gyámsági szabályokat, amelyek a jogi cselekvőképességüktől megfosztják a nőket. Az államok garantálják azt, hogy a szexuális zaklatás, a nemi erőszak bűncselekmény legyen, és fogalmazzák meg, hogy ide bele tartozóan a házasságon belül elkövetett erőszakot is fogalmazzák meg, hogy ezek bűncselekmények, és a beleegyezés hiányán alapulnak, vegyék figyelembe a kényszerítő körülményeket is. Hozzanak megelőző intézkedéseket a nők káros és stereotíp ábrázolását szüntessék meg, a igazságügyi, illetve végrehajtó hatalomak dolgozóinak legyen kötelező gender képzéseken részt venni. A megelőzés mellett védelmi intézkedéseket is meg kell hozni, pénzügyi támogatást, orvosi, pszichoszociális, jogi támogatást nyújtani az áldozatoknak, válságközpontokat létrehozni a túlélők és áldozatok számára. Garantálni azt, hogy a nemi alapú erőszak az nem kerülhet, az ilyen ügy nem kerülhet kötelező mediáció vagy egyeztetési eljárás keretei közé. Végül pedig a nemzetközi együttműködés témájában az államok a ide vonatkozó fenntartható fejlesztési célkitűzéseket hajtsák végre, konkrétan az ötös célkitűzést a nemek egyenlőségére vonatkozóan, a 16-ost, a jogi eljárásokhoz való hozzáférést, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a hatékony, elszámoltatható és inkluzív intézmények megvalósítását. Hölgyeim és Uraim, 2018. március 8-án egy nyilvános nyilatkozatban Nyilvános nyilatkozatot tette közé az ENSZ és regionális nőjogi szakértők a Nemzetközi Nőnap alkalmából és a nyilatkozatban megfogalmazták, hogy a szexuális zaklatás és minden, a nemi erőszak minden formája ellen felszólalnak. A csendet meg kell törni, ez még mindig tabu téma, a nőknek kis lehetősége van az igazságszolgáltatáshoz fordulni, gyakorlatilag a szégyent viszik magukkal. Ezt meg kell akadályozni. Köszönöm. Merci. Megköszönöm szépen. És a harmadik hozzászólónk következik, Jackie Hunt, aki az Equality Now európai Irodáján igazgatója. Ő a jordániai és iraki kampányról fog beszámolni számunkra a szexuális erőszak témájában. Parancsoljon, egy tíz percre megadom a szót. Thank you very much for inviting Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy ezt a fontos témát megvitathatjuk. Az egyenlőség, az Equality Now egy nemzetközi szervezet, nemzetközi szinten végzünk munkát a helyszínen. A kormányok a pekingi platformban azt kérték, hogy a diszkriminatív szabályokat 2005-re kell megszüntetni. A Világbank, a CEDO és egyéb bizottságok és testületek jelentésében azt látjuk, hogy ezt még nem sikerült elérni, messze vagyunk ettől. A pekingi platform nyilatkozatát évente felülvizsgáljuk, mi rámutatunk arra, hogy melyek a diszkriminatív törvények, hiszen ezek szembeötlőek, gazdasági szempontból diszkriminatív, szexuális szempontból diszkriminatív törvényekről van szó. A tavalyi jelentésünkben azokra a törvényekre összpontosítottunk, amelyek felmentik az erőszakot elkövetőt, ha feleségül veszi, vagy megházasodik azzal, akin erőszakot követett el. Palesztinát, Libanont és Máltát vizsgáltuk. Tavaly a Nemzetközi Ügyvédi Kamara segítségével és másokkal együtt irodánk megnézte a szexuális erőszakkal kapcsolatos törvényeket. 82 joghatóságot fedett le a jelentésünk. A diszkrimináció különböző formáit azonosítottuk be szexuális erőszak kapcsán. Voltak olyan kérdések is, amelyekről pont most beszélt Dima is. Vannak olyan törvények, jogszabályok, amelyek inkább az erkölcsiséggel foglalkoznak, és nem a testiséggel. Vannak olyan törvények, ahol szigorú bizonyíték szolgáltatásra van szükség, például orvosi bizonyítékra, de a, csak a kormány által megjelölt orvos adhatja ezt a bizonyítékot a, a vizsgált után. Mi van akkor, ha kieső vidéki területen élő nőn követek el erőszakot, és nem is ismeri a szabályokat, és még fel is kellene keresnie ezt a kormány által kijelölt orvost. A törvényekben vannak olyan törvények is, amelyek további kényszert követelnek meg, nem csak a szexuális erőszakot, tehát bizonyítani kell azt is, hogy másfajta kényszerítés is zajlott. Ezt hogyan lehet bizonyítani? Lehet, hogy úgy bizonyítja az ember, hogy verésnyomok vannak rajta, ütésnyomok, ha ilyen nincs, akkor feltehető, hogy az áldozat beleegyezett, mondják a törvények. Ilyen értelemben nagyon nehéz bebizonyítani az erőszakot. Sok probléma van, de van egy másik, a törvények között van a törvény, amely lehetővé teszi azt, hogy az elkövető megúszza az egészet, ha megházasodik az áldozatával. Latin Amerikában, Etiópiában ilyen jellegű jogszabályokon módosítottak most a közel-keletre összpontosítunk, azt nézzük, hogy ott vannak-e ilyen szabályok. Jordániában 2014-ben a kormány törvénymódosítást javasolt, a 15-18 éveseket viszont kivették a hatály alól. A civil társadalom koalíciót szervezett meg, az arab női szervezetek és mások koalíciót ö, alkottak, és Vafabani Mustafa parlamenti képviselő, aki a Westminsteri Demokráciai Alapítvány nevében dolgozik, egy stratégiát dolgozott ki a nők erőszak témájában. A kampányban különböző hangsúlyos pontok hangoztak el, találkoztak parlamenti képviselőkkel, egy globális levélírási kampányt is megszerveztünk, különböző nemzetközi testületeket vettünk igénybe, az ENSZ egyezményt, amelyel Jordániát elszámolt, el lehet számoltatni, az, az emberi jogi tanácsnak van egy társellenőrzési folyamata is, és felhasználtuk a sajtót is. Nyomást gyakoroltunk a helyszínen és mi magunk nemzetközi szinten is általános támogatást szereztünk annak érdekében, hogy változások induljanak el. 2016-ban a régió érintett csoportjai összehívtuk, fontos a parlamenti képviselőkkel dolgozni, és emellett a lehető legnagyobb támogatást is megszerezni. Az említett ülésen a régiók képviselőit hívtuk össze, de emellett Marokkó képviselőit is. Azért, mert korábban Marokkóban is előfordultak olyan esetek, amikor a lányok, akiket megerőszakoltak, arra kényszerültek, hogy hozzámenjenek az elkövetőhöz. Marokkóban is ez indította el a változást. A társadalom tudta, hogy rájött arra, hogy mennyire szörnyű az, hogy arra kényszerítünk valakit, hogy házasságban éljen tovább az elkövetőjével, hiszen az a házasság továbbra is erőszak jegyében fog zajlani. Marokkóban tehát megváltoztatták a törvényt, és éppen ezért hívtuk el őket is az említett összejövetelre, a technikákat, stratégiákat próbáltuk megbeszélni, és azt, hogy a régióból hogyan biztosítható a támogatás a parlamenti képviselők utazgatását akartuk biztosítani a régióban, hogy beszélgessenek. A parlament szavazását látják itt éppen, Jordániában, a jobb oldalon, Wafabani Mustafa áll, aki a kampányt vezette a civil szervezetekkel együtt. Volt egy hasonló kampányunk Libanonban is, ott is megváltoztatták a törvényt, és tavaly Libanonban, Tunéziában és Jordániában is módosították az ilyen törvényeket. Az, hogy regionálisan összpontosítottunk, és megpróbáltuk az országokat is összehozni, változást indított el, közös stratégiák országokat próbáltak meg támogatni az országok, és bátorítani egymást abban, hogy változat, változásokat indítsanak el. Tavaly volt egy újabb találkozó a régióban, még több résztvevőt hívtunk meg, Jordániából és Libanonból is hívtunk képviselőket, hiszen ők most már el tudták mondani azt, hogy milyen változásokat hajtottak végre. Bahrainból, Kuwaitból, Pakisztánból, Irakból, Algériából és Líbiából is voltak képviselők. És ők is beszéltek a törvényeikről. Az irakiak, a Bagdadi Nőszövetség nagyon sokat tett a kampány során. Ők a sajtóképviselőit képzik, ügyvédeket képeznek. Tavaly, múlt héten, pénteken volt egyfajta szerepjáték, 250 személy vett ebben részt, és a sajtóképviselői, valamint a jogászok mellett a nagy nyilvánosság, a közvélemény befolyásolását is el szeretnék érni. Volt egy csendes szerepjáték, itt van, láthatnak egy férfit, aki börtönegyenruhát visel, és a mellette álló nő az áldozat, akit megerőszakolt. Ezt a szerepjátékot nézik, és a nő közben utána börtönbe is került. Ő az, aki férhez ment az elkövetőhöz. Volt egy eset, egy rendkívül brutális eset, egy ugyanilyen házassággal. A Bagdadi Nőszövetség a házasság érvénytelenítésén küzd, azért, hogy a nő mentesüljön, még abban sem vagyunk biztosak, hogy a jelen rendszerben el tudna válni az elkövetőtől. Emellett a bírósági rendszereket is meg kell vizsgálni. Liban, Libanonban és Irakban májusban választások lesznek, ezt követően a szervezetek szeretnék rávenni a parlamenteket arra, hogy módosítsák a törvényeket. A jó hír az, hogy 2014-től mostanáig öt ország megváltoztatta a törvényeit. Marokkó, Tunézia, Libanon, Jordánia, és talán Palesztina, de Palesztinában az elnök még nem írta alá. Bahrainban ö, már ö, parlament elé fog kerülni a kérdés, tehát elmondhatjuk, hogy nagyon sok pozitív dolog zajlik, van elmozdulás. Össze kell hoznunk az embereket, és meg kell szereznünk nagyon sokak támogatását is. Ez nekik is nagyon hasznos volt. Most a ö, volt Szovjetunió tagállamaiban vizsgáljuk a törvényeket. Ott inkább talán a gyerekházasságok kérdése merül majd fel. Egyőre vizsgáljuk, nem tudjuk, de levonjuk a tapasztalatainkat a közel-keleti vizsgálatokból, és ezt hasznosítjuk az egyéb régiók esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a három beszámolót. Szeretnék most a kollégákhoz fordulni, hogy van-e kérdésük. David Martin először. Köszönöm szépen ezt a három prezentációt eléggé súlytóak voltak bizonyos szempontból, de érdekesek más szempontból. Jackie Hunt-tal kezdeném. Mind a hárman egyébként említették, hogy jó irányban haladunk. Szeretném tudni, hogy mi az a kiváltott tényező, ami segít egy pozitív trend kialakulásában, talán az oktatás, mint amit említették is Marokkó esetében vagy pedig van valamiféle nyugati nyomás? Mert amikor a harmadik országokba látogatunk, és ezekről az értékekről beszélünk, akkor azzal vádolnak minket, hogy megpróbáljuk a saját normáinkat rájuk erőltetni. Ez a fajta változás belülről kell, hogy induljon ahogy hallottuk, ott van az ENSZ egyezmény. Vannak-e hasonló ilyen eszközök, amelyekkel meg lehet gyorsítani ezt a változást? Valóban változnak a kultúrák, változnak az attitűdök az országokon belül? Tudom, hogy nem olyan egyszerű válaszolni, de érdekel a válasz. Nekem is van egy kérdésem. Quelque chose que tout le monde connaît maintenant, c'est le mouvement MeToo qui a commencé. Beszéltek a MeToo mozgalomról, ami kinőtte magát világjelenségé, és aktivizálja az embereket. És van egy hasonló spanyol mozgalom is. Mik a kihatásai ezeknek a mozgalmaknak? Franciaországban kapcsolatosan ott sok sok filmsztár is megnyilatkozott az ügyben, nagy vitát váltott ki ez a mozgalom, ez a jelenség. Az a benyomásom, hogy hogy érdekes lenne megtudni, hogy vannak ennek jogszabályalkotási következményei, kötelezettségvállalások, hogyan gondolják, hogy mi a, mi a kihatása ennek eh, a mozgalomnak? Ha a kollégák nem akarnak többet kérdezni, akkor Amador Sánchez Arricót szeretném bemutatni. Ő az emberi jogi részleg eh, vezetője a külügyi szolgálatban, lehet, hogy neki van mondani valója az elhangzottakkal kapcsolatosan. Amador Sánchez úr, tessék, ön itt van, és szeretne szólni? Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm, hogy szót kaptunk mi is, nagyon röviden a külügyi szolgálat egyértelművé tette többször, a, az erőszakkal kapcsolatosan nagyon riasztó számokat mutattak be az előadók is, van amelyek országspecifikusak. Lássunk tisztán, elnök úr, a lányokkal és nőkkel szembeni erőszak az egyik elterjedtebb formája az emberi jogok megsértésének. az Európai Unión belül és kívül is jellemző ez az erőszakforma. Riasztóak a statisztikák, amelyeket hallhattunk az előbb, és ezek is azt mutatják, hogy a globális visszacsapást tapasztalunk nőkkel, lányokkal szemben, és sokat kell még tennünk a nemek közötti egyenlőség megteremtésére. Az, hogy az Európai Unió csatlakozott a vonatkozó egyezményhez nagy lépés. Ez az első nemzetközi jogi eszköz, amelynek a célja a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés, beleértve azt, hogy emberi jogsértésnek tekinti a családon belüli erőszakot. A ratifikáció nagyon lényeges, és az Európai Unió felhívja azokat a tagállamokat, akik még nem ratifikálták ezt az egyezményt, hogy ezt most megtegyék. Elnök úr, szélesebb összefüggésben tekintve ezt a kérdést. Az Európai Unió élharcosa a női jogoknak és a nők egyenlőségének és a nők lehetőségei javításának a háborús konfliktusok sújtotta országokban is. Az Európai Unió az elérhető eszközökkel elkötelezett az iránt, hogy az erőszakot megszüntesse nőkkel és lányokkal szemben Példája példa mutató a 2030-as napi rend, a fejlesztési tervek, fejlesztési célkitűzések rendszere, amelyekben figyelembe kívánjuk venni az emberi jogok érvényesülését és a nők helyzetét. Az ENSZ is képviseltette magát itt, ma ennek nagyon örülünk. Meg az ENSZ és az EU nagy vonalú befektetéseket tervez a családon belüli erőszakkal szemben, illetve a rossz gyakorlatok, a káros gyakorlatok, mint a nőgyilkosság, az emberkereskedelem, gazdasági, szexuális kizsákmányolás, ezek mind elítélendő jelenségek, 500 millió eurót szán erre a programra az Európai Unió és az ENSZ. Ez előfeltétele a fejlesztési célok megvalósulásának. Nagyon fontos, hogy láthatóbbak legyenek ezek a célok, és a korábbiaknál sokkal nagyobb hatást gyakoroljanak. Köszönöm, elnök úr. Kan úr, kérdése van? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Jackie, Paula és Dima ezeket a nagyon átgondolt prezentációkat az nők elleni családon belül erőszak gyakorlatilag rák a társadalom testén, minél hamarabb meg kell szüntetni. 2013-17-es időszakról beszélt, amikor is némileg növekedett azoknak a törvényeknek a száma, amelyek a családon belül erőszakkal foglalkoznak. Vannak-e itt a, esetleg pénzügyi kérdések, vagyis többen tudtak jogi védelmet fizetni, vagy pedig a törvényt jobban alkalmazzák ezeken a területeken? ami pedig azokat az országokat illeti, akik nem írták alá a kártát, az ENSZ milyen párbeszédet folytat velük, és hogyan lehet őket arra ösztönözni, hogy a kártát aláírják. Van egy nagyon érdekes gondolata, amit az előbb a kolléga említett. Egyetértek, hogy az Európai Unió úttörője a nemek közötti egyenlő ügynökségnek, de azért sok EU-s tagállam elmarad még a fizetési különbségek áthidalásában például. Ez sajnálatos jelenség. Az Európai Parlament, ahogyan David Martin kollégám említette, sokszor sürgeti ezeknek a problémáknak a megoldását. Ott van az ILO egyezmény. Nem tudom, hogy az er- szexuális erőszakkal, a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan milyen számaink vannak. A kérdésem, az Európai Parlament, és különösen az, e- a képviselők mit tehetnek annak érdekében, hogy támogassák ezt a jelenséget, vagyis hogy minél több törvény szülessen a nők elleni erőszak ügyében. Paula előadásában volt nagyon érdekes, amikor említette, hogy ahol több nő jelenik meg a munka erő piacon, azok erősebb gazdaságok. Nem azt akarom mondani, hogy közvetlenül ezzel lehet a nők munkába állással megszüntetni a nők elleni erőszakot, de szerintem ezekkel az országokkal párbeszédet kell indítani, akik nem tesznek eleget az ügy érdekében. Ah, Köszönöm szépen. Nem látok most más hozzászólót, úgyhogy akkor az előadóinknak adom vissza a szót, hogy reagáljanak az elhangzottakra, válaszoljanak a kérdésekre. Talán fordítva, ott sorrendben adom meg a válaszadás lehetőségét. Jackie Hunt kezdi. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. What works? Uh... Mi az, ami működik, és mit tehet az Európai Unió? Azt hiszem, a partnerség az nagyon fontos. Információs látogatások, látogatások Az EU-nak egyébként nem csak szóban, hanem gyakorlati példában is vezető szerepet kellene játszania. Az isztambuli egyezmény nagyszerű, de még nem ratifikálta mindenki. És nem csak ratifikálni kell, hanem végrehajtani is. Nagyon tetszett az összekapcsoltságról szóló észrevétele. Különböző fizetést adnak, ez leértékeli a nőket, a sztereotípiák is megerősödnek, ez a fajta leértékelés és a sztereotípiák kialakulása teremti meg azt a környezetet, ahol sokkal könnyebb elkövetni az erőszakot a nőkkel szemben. Tehát ezeket a témákat együtt megvizsgálni, napirendre venni. Fontos. Ezeket említettem, de természetesen a források, a finanszírozás is segít, a civil szervezetek támogatása az érintett régiókban. A jogszabályok nem önmagukban jelentik a megoldást. Persze kulcsfontosságú, hiszen ha nincs olyan jogszabály, amely bűncselekménynek minősíti a nemi erőszakot, az nagyon nehéz, de a társadalom értékrendszere is nagyon fontos. Ezek a jogszabályok üzenetet küldenek ki. Tehát ha eljutunk odáig, hogy nem mindenkiért egyet a jogszabályban megfogalmazottakkal, legalább a jogszabály elkezdi befolyásolni a társadalom értékrendszerét, és szépen fokozatosan ez átalakul. A MeToo mozgalom emlékeztetett arra, hogy nyugaton is van példa a szexuális erőszakra, és nagyon fontos ezeket a témákat is napirendre venni, és átgondolni, hogy hogyan lehet megoldást találni. Ez, ahogy ön is említette, ez csak a kezdet, lehet, hogy most majd átesünk a ló másik oldalára, de a téma reflektorfénybe emelése az egy dolog, azt kell megoldani, hogy hogyan tudjuk megállítani az ilyen cselekményeket. Köszönöm szépen. Most akkor Dima Jared kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Egyetértek Jackivel a tekintetben, hogy hogyan lehet változásokat elérni. Nincs egy megoldás, ezt gondolom önök is tudják, nemzeti, regionális szinten és nemzetközi szinten is lépni kell, de nem csak országos szinten, hanem regionális szinten, kisebb vidéki területeken is fontos cselekedni. Gyakran ott burkolózik mindenki a legnagyobb hallgatásba, tehát itt kell a változást elérni. Én csak egyetérteni tudok Jackivel. A Me Too mozgalomról szólva most mondjuk azt, hogy nőként szólok, és nem pedig az emberi jogokat követő biztos figyelemmel kísérő személyként, ehhez nem is kell engedélyt kérnem, de az az igazság, hogy egy pozitív következménye volt ennek, több peres ügy indult, tehát több személy került bíróság elé. Ez nagyon erős volt ez az üzenet. Tehát, és hogyha a nők élnek ezzel a lehetőséggel, hogy az igazságszolgáltatáshoz fordulnak, és egyre több ilyen ügy van, akkor az nagyon pozitívan befolyásolhatja azt, hogy ez a mozgalom hogyan halad előre. Aztán hogyan ösztönözzük azokat az államokat, amelyek még nem ratifikálták a SZIDO egyezményt, Nyilván az irodánk is folyamatos párbeszédet folytat ezekkel az államokkal, hogy elérjük a ratifikációt. Van még egy megoldás, az egyetemleges felülvizsgálat, kollégáim említették ezt. Ez lehetőség más tagállamok számára, hogy az ajánlásaikban, amikor megfogalmazzák ezeket az ajánlásokat a más tagállamok esetében, felszólítsák őket, hogy ratifikálják azokat az egyezményeket, amelyeket még nem ratifikáltak, ezek között a szidót is. És akkor van egy úgynevezett különleges eljárás, amelyben független szakértők vesznek részt, az ENSZ emberjogi tanácsal jelöli ki őket, különböző csapatokban dolgoznak, és itt van egy külön előadó, aki a nők elleni erőszakkal foglalkozik, és van egy független szakértő, a szudáni nőjogokkal foglalkozik, ő most járt egyébként Szudánban, most ért vissza, és az egyik téma, amire felhívta a figyelmet, a nagy hiányosságok a nők elleni erőszak tekintetében, és reméljük, hogy most az ajánlások egyike az lesz Szudán felé, hogy ratifikálja a Szidó egyezményt. Végül van egy harmadik lehetőség a ratifikáció felé, a fejlesztési célkitűzések, amelyet szintén valamennyi tagállam megvitat, tehát ez is egy fórum, ahol fel lehet ezt hívni. Egyetértek kollégámmal abban is, hogy önök, amikor párbeszédet folytatnak különböző országokban a partnereikkel, akkor hangoztassák, hogy a SZIDO ratifikálása mennyire fontos, és persze járjanak elő jó példával. Mielőtt Tavares asszonynak adom meg a szót, szeretném megemlíteni, hogy a mi szakbizottságunk tavaly az év végén ellátogatott Szudánba, és ott is eszmét cseréltünk ezekről a problémákról, a diszkriminációról, amelyeket ő említett, és más kérdések is napirenden voltak, például a vallási, vallásszabadság kérdése. Az a benyomásunk maradt, hogy a szudáni parlamenti képviselők, akikkel találkoztunk, nyitottak az együttműködésre annak érdekében, hogy javítsanak egy-két dolgot, tehát pozitívan csalódtunk, pozitívan meglepett bennünket ez a nyitás a szudáni képviselők részéről, tehát tovább szeretnénk folytatni ezt a párbeszédet, konkrét lépéseket téve. Most pedig megadom az utolsó hozzászólás jogát Paula Tavares asszonynak, hogy válaszoljon a hozzáintézett kérdésekre. Parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Én is így sorrendben venném a kérdések megválaszolását, hogy mi eredményezi a reformokat és a törvénymódosításokat. A tapasztalat és a kutatás azt mutatja, hogy belülről és kívülről is befolyásolni lehet ezt. A legutóbbi jelentésünkben azt néztük, hogy hogyan alakult azokban az országban a helyzet, ahol elfogadtak ilyen törvényeket, az 1990-es évektől kezdtük. Azt láttuk, hogy a nemzetközi és regionális ilyen jellegű diszkrimináció ellenes törvények elfogadása segített megállapodások elfogadása segített. A nemzetközi közösségnek mindenképpen fontos szerepe van abban, hogy egyrészt előre, előmozdítsa ezeket a megállapodásokat, de hogy emellett ezeket az országok ratifikálják is, és saját jogokká tegyék. A másik nagy mozgalom, aminek tanulni lehetünk, mint ahogy kollégám is megemlítették, az, ha jó példával járunk elő, és társellenőrzünk. A mm, szubszarai Afrika térségében azt látjuk, hogy nagy az információ csere, helyszínen járunk el, ott jelen vagyunk, információt gyűjtünk, ezek az információkkal is felhívhatjuk a kormányok figyelmét arra, hogy az erőszaknak milyen gazdasági kihatásai vannak, és hogy ez, ezek, az erőszak milyen kárt tesz a helyi ö, társadalmakban. És láthatjuk azt is, hogy ahol voltak reformok, ott hogyan változott a helyzet. Vannak a régiókból, a régiókból példák, a kollégáim említették azt a helyzetet, amikor ö, az áldozatát elvevő, elkövető megúsz a büntetést. Egy régión belül a mozgalmak sokat eredményezhetnek, ha ugyanazon irányba mutatnak. Erre is odafigyelünk, és pozitív fejleményeket láttunk ilyen értelemben. Tudatosságot kell növelnünk a hatásokkal kapcsolatban, ezekben a régiókban, a régiók belülről is és kívülről is. Ami pedig a mitú mozgalom hatását illeti, hát ez felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fajta magatartási módok léteznek. Az emberek azt mondják, hogy a múltban sokszor nem is tudták azt, hogy viselkedésük szexuális erőszaknak minősíthető Kérdés, hogy az emberek tudják-e, hogy az, amit tesznek, szexuális erőszaknak minősíthető -e? ez, nincs jól körülhatárolva. Ez volt az első lépés, hogy ezt megállapíthattuk a mozgalom, rész, mozgalom után. A vállalatok és a vállalatokon belül a vezetőség hajlandó tenni, ha hajlandott tenni, illetve megelőzni, az javít a helyzeten. Most már sokkal több példa van erre, korábban nem. A múltban is voltak ilyen problémák, előfordultak ilyen esetek, csak nem volt tudatosság. Most már van tudatosság, tehát az emberek tudják, hogy van következménye a helyzetnek, és a nők éppen ezért elmondják, hogy milyen bánásmódban részesültek a szexuális zaklatás a nemek közötti egyenlőtlenséghez is vezet, hiszen lehet, hogy a nők nem fognak munkahelyet vállalni, munkát vállalni. Ezek mind, mind komponensei a jelen vitánknak, és mindez a változást igényli. Ami a törvények módosítását illeti, az új törvények elfogadását, hogy védjék a nőket. Itt feltettek egy kérdést, nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem, de én azt akartam elmondani, hogy bár láttuk azt, hogy törvénymódosításokat fogadtak el, javult a helyzet, de azért a nők helyzete nem feltétlenül javult. Tehát a nők helyzete lassan javul ha új törvényeket fogadunk el, a, ilyen védelmi törvényeket, akkor várható az, hogy, vagy joggal várjuk azt, hogy javuljon a nő, nők helyzete. Ez viszont nagyon-nagyon lassú. Továbbra is nagyon sok nőt nem védnek törvények. Még akkor is, ha voltak olyan országok, ahol elfogadtak ilyen növédelmi törvényeket. És arra, amit a azzal kapcsolatban kérdeztek, hogy a parlament mit tehetne, azt tudnám elmondani, amit kollégáim. Gondoskodni kell arról, hogy az országok ratifikálják azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyben elkötelezték magukat. Legyenek élenjárók. Hogy ezt a kérdést magas szinten tovább lehessen vinni. Igen, ezeket a kérdéseket tették fel nekem. Ah, ah, Köszönöm szépen. David Martin szót kért. Nem kérdés, csak szeretnék reagálni egy felszólalásra. Marisa nagyon érdeklődik a téma iránt, szeretett volna visszajönni, de, de a Libe Bizottságban volt ö, dolga 11 órakor. Tudom, hogy ö, párhuzamosan több szakbizottság munkája zajlik, ezért itt szaladgálnunk kell a bizottságok között az épületen belül. Ő sajnos most nem ért vissza. Én szeretnék me- megköszönni a felszólalóinknak és a résztvevőknek ezt a nagyon érdekfeszítő vitát. további alkalmakkal is bizonyára ebben az évben vissza fog még térni erre a fontos kérdésre, és remélem, hogy a parlament és az érintett intézmények és szervezetek közötti együttműködés folytatódni fog. Köszönöm szépen mindenkinek. Itt most szünetet tartunk, egy kicsit hamarabb, mint terveztük, és fél háromkor folytatjuk a munkát. A téma eszmecsere az Európai Unió Mexikó találkozóról. Tereza, <clears throat> Tereza Jimenez fog beszámolni erről a találkozóról. Köszönöm szépen a figyelmet, fél háromkor találkozunk. You have a short, uh, a small mistake in your presentation. Oh, please show me. I will help you to improve the... <laughs> Uh... Please do. <coughs> huh? Corrections are always welcome. uh, I,